reagáljon erre a dokumentumra. Ezzel a bejelentéssel most át is térünk az első állásfoglalási javaslatra, amely az észt és brit tengerészekkel foglalkozik, akiket fogva tartanak Indiában. Az állásfoglalás sokról kell szavazni, először a zöldekéről, ki van mellette, ellene, tartózkodók, ezt elutasítottuk. Az ENF, ENF ki van mellette? Ellene? Tartózkodók? Elutasítottuk. És most pedig következnek a, következik az, az általános állásfoglalás ki van mellette? Ellene? Tartózkodók? elfogadtuk, ez a több frakció által benyújtott állásfoglalás volt. Most megyünk tovább az Etiópiával kapcsolatos állásfoglalásra. Egyes módosító következik az európai baloldaltól. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodók? elutasítva. Ezt ellenőrizzük akkor, mert kérték. Sprawdzamy. Hát gépi ellenőrzés zajlik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk ezt a módosítót. 41-32 arányban megyünk tovább. Az egész állásfoglalásról szavazunk, ki van mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Uh, teraz Rezolúcia. Megyünk tovább. Állásfoglalás. Észak-Korea témájában. Közös határozat tervezete, eredeti szöveg, négyes bekezdés ki van mellette, első rész ki van mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Most következik a közös állásfoglalási tervezet egész szövege. Mm, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. E, elfogadtuk. Ezzel a szavazólistánk végére értünk. Köszönöm a figyelmüket, és eh, mindenkinek biztonságos hazautat kívánok. A mai ülés jegyzőkönyve a következő ülés elején lesz eh, elfogadva, amennyiben addig nem érkezik ellenvetés, eh, és elküldjük az elfogadott